Die guten Beziehungen. A Palesztinában fenntartott jó kapcsolatok számunkra itt az Európai Unióban rendkívül jelentősek. Az Európai Unió Palesztina a legfontosabb partnere gazdasági, finansz, pénzügyi, illetve humanitárius együttműködés szempontjából. Palesztina működése mindannyiunk számára elkölcsi feladat. Tisztelt elnök úr, ön életét szentelte egy feladatnak, mégpedig annak, hogy erőszakmentesen lépjen fel Palesztina elismeréséért. Ő von, ön volt a madridi békekonferencia egyik fontos szereplője az oszlói megállapodásénak is, és még ma is ön nagyon fontos szerepet tölt be a béke folyamatban. Az ön jelenléte ma itt, elnök úr, azután, hogy Izrael elnöke Riblin úr is itt volt tegnap. Ez a nagyon erős jelzés annak irányába, hogy megvan az akarat a tartós béke, béke irányába, és ez továbbra is élő. Ma délelőtt, akár csak tegnap itt van körünkben Margarini asszony és az Európai eh, Unió külpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság alelnöke. 2015. Eh, szeptemberében az Európai Parlament az 1967-es határok alapján egy eh, kétálló megoldást javasolt Jeruzsálemmel, mint fővárossal. Ez a két államú megoldás garantálná a biztonságban élő Izraelt, ezt tegnap is hangsúlyoztam, és egy független, élő, életképes Palesztinát is jelentene, és ez a két állam egymás mellett békében és biztonságban élhetne. Ennek garantálásához be kell fejezni azonban az erőszakot. Egy politikai cél sem érvényesítheti az erőszakot. Az Európai Parlament nem először ítéli el már az izraeli telepek továbbépítését, illetve a militáns csoportok által végrehajtott izraeli rakétatámadásokat is. Ezt több állásrólásban is hangsúlyoztuk. Abbas elnök úr, a képesség a megbocsátásra, az empátiára, a palesztinok körében, a palesztinok és az izraeliek között nagyon fontos része a békefolyamatnak, amely mellett ön is sikla száll, és ez önnek minden kollégának, kollega nevében megköszönni, hogy eljött, és meg is adom most önnek a szót.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 Tisztelt elnök úr, Martin Schulz, Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Engedjék meg, hogy mindenek előtt köszönetet mondjak a meghívásért, és hogy lehetőséget biztosítanak nekem, hogy beszédet intézek ma önökhöz. A demokratikus modell, az Európában létrehozott demokratikus modell számunkra példaértékű. A kultúrák és a nyelvek sokszínűségének összeegyeztetése igazából egy olyan tükör, amelyben megjelenik az önök civilizációja, azok a legfontosabb emberi értékek és ért, értékek, amelyeket mind önök itt képviselnek. önök alapvetően állást foglaltak az iránt, hogy legyen béke, megegyezés az én hazámban, Palesztinában is. Azok a népek, akik az önök parlamentjét árgus szemekkel figyelik, akik odafigyelnek arra, hogy mi történik itt, akik számára fontos hogy mi történik például az Európai Parlament szakbizottságaiban. Önöket tehát a polgárok figyelemmel követik, mi pedig szintén önöket, az önök támogatására számítunk, és köszönjük mindazt a támogatást és segítséget, amit eddig nyújtottak nekünk, amely lehetővé tette, hogy a gazdaságunkat fejlesszük, és a jövő intézményeinek alapjait lefektessük. a demokratikus, átlátható, felelős rendszer alapjainak lefektetését várják tőlünk népeink, az emberek a nemzetközi feltételek mellett, ez pedig a jogállamiság, és az emberi megteremtése és a e, jogállamiság e, mellett az emberi jogok tiszteletben tartása. Szeretnék éppen ezért megemlékezni az önök parlamentjének azon e, ajánlásáról, amely azt javasolta mindenkinek, hogy Palesztinát ismerjék el. Köszönöm mindazoknak a nemzeti tagállami parlamenteknek is, akik a saját kormányuknak azt javasolták, hogy uh, Palesztinát államként ismerjék el szeretném ezen alkalommal is újra elmondani, hogy amikor egy két állam alapú megoldásban gondolkodunk, akkor mindkét államot el kell ismerni, ez a kiinduló pont. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! A Száz év telt el a Belfúri nyilatkozat óta, a Belfúri ö, ígéretek óta. ban amikor az izraeli erők ö, ö, borzasztó vérontást hajtottak végre, ez vezetett száz, ahhoz, hogy palesztinok százezrei keltek útra, üzettek el házukból, otthonukból, és azóta is menekültként élnek. 480 falut töröltek el a föld színéről. Olyan településeket, falvakat, ahol évezredek óta békében éltek egymás mellett az emberek. Kelet Jeruzsálem eh, megszállása volt a következő izraeli eh, lépés. Eh, Cisjordánia és Gáza esetében is ezreket üztek el otthonukból, Jordániában és Gázában nap mint nap el kell az embereknek, a palesztinoknak ennek a következményeit viselniük. Tehát amikor a paleszt a palesztin helyzetet vizsgáljuk, a palesztin népnek megvan a saját önazonosság tudata, a kultúrája, történelme, geopolitikai identitása is. Ez az ország a történelem során nagyon ritkán tapasztalt szenvedést kellett, hogy elviseljen a 20. században. Egy olyan megszállást, amely mint említettem, már jó ideje eh, tart, a nemzetközi közösségben eh, is bizony eh, csalódnunk kellett. Hölgyeim és uraim, fekete lapok ezek a történelemkönyvben, és még mindig nem oldódott meg a helyzet. A palesztin nép e, az elnyomók, e, a megszállók elnyomását kell, hogy e, szenvedje. Az önkényes fellépések, a mindennapos rasszizmus, a gyűlölet irányunkban, a menekültek, mind Palesztinában, mind külföldön élő menekültek mindennapos retegésben élnek. Mi a saját hazánkban, országunkban szeretnénk maradni. Úgy döntöttünk, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy az izraeli megszállásnak véget vessünk politikai, diplomáciai, békés eszközökkel. Sikerült a nemzetközi fórumokon ezen erőfeszítésénk eredményeket elérnünk. Ugyanakkor az izraeli-palesztin kapcsolatok nem látszanak eh, javulni. A már aláírt megállapodásokat eh, tiszteletben kell tartani a mindkét félnek, mindkét eh, oldalnak. Attól tartok, azt kell mondanom, hogy Izrael nem hajlandó a saját vállalásait teljesíteni, továbbra is a hegemónia, az elnyomás, a megszállás az, ami zászlajukra tűznek, tűztek. Jeruzsálemben is megváltozott a város saját arculata, az a keresztény és a muzulmán kultúra háttérbe szorítása folyik Jeruzsálemben is. A, a megszállás tovább folyik, amikor is a telepesek lerombolják a palesztinok házait, és erőszakkal foglalnak földet továbbra is Palesztina területén. Ma Izrael nagyon erőszakos cselekmények ket hajt végre nap mint nap, egyre inkább előtérbe kerülnek a szélsőségesek, a telepesek például, az izrael telepesek, felgyújtottak egy házat, amiben nem volt még a, a, a család, többen életüket vesztették, ezek a legfrissebb támadások, de ezek mindennaposak. Például a törvénytelen emberölések, azok a mindenféle szabálynak ellentmondó tettek, amelyeket nagyon gyakran maguk az izraeliek is kritizálnak. Herzog, aki például az ellenzék vezetője, vagy Elon, aki a, akik mind és Eud Barak volt kormányfő is többször felemelték a hangjukat ez ügyben, és igen komoly kritikai hangok vannak. Az újságírók is megerősítik, hogy Izrael viselkedése egyértelműen rasszista és fasiszta. A saját újságjaikból idézte mindezt. Elnök úr, képviselők, hölgyek és urak. az ENSZ 181-es határozata alapján a Palesztina történelmi területét két állam között ki, vagy kívánják megosztani, ami nem volt teljesen tisztességes, de 87%-át ennek a 70%-át javítja magát a, tolmács, a történelmi Palesztina területének, tehát 70%-át 48-ban már elfoglalták az izraeliek, de ez nem volt elég. 67-ben további területeket foglaltak el. Ez az ENSZ határozat, amire utaltam, egyértelműen fogalmaz, nem lehet egészében tekinteni erre az ENSZ határozatra, hanem csak egyes bekezdésekre. Én legalábbis az izraeliek ezt gondolják. Én azt gondolom, hogy vagy az egészet alkalmazzuk, vagy semmit. Annak ellenére, hogy a nemzetközi közösség nagyon komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a két államon alapuló megoldást megtaláljuk, továbbra sem beszélhetünk egy független palesztin államról, 2012-ben ENSZ ö, tagságot is kaptunk, több nemzetközi szervezetben is tagságot nyertünk, és több nemzetközi jogi eszközt is ratifikáltunk. 138 ország ismeri el Palesztinát önálló államként. Mindezek ellenére ahhoz, hogy a béke és a megoldás irányába elmozduljunk, a hosszú évek harca és szenvedése után a mostani Palesztina a történelmi Palesztina területének mindössze egy negyedére szorult vissza. A 67-es határokra az imént már utaltam, a madridi konferenciát követően és az oszlói megállapodást követően sem tudunk dűlőre jutni, nem haladnak a tárgyalások. A tárgyalások csak a tárgyalások kedvéért folynak, de igazi eredmények, fogható eredmények nem származnak ebből. Izrael tulajdonképpen csak az idő húzásra játszik a tárgyalásokkal, miközben a hely, helyi eh, helyzeten, tehát a folyamatosan változtatnak, egyre inkább ellehetetlenítve egy két államon eh, alapuló megoldást. A telepesek folyamatosan eh, terjeszkednek, újabb földterületeket ragadnak el tőlünk, a biztonsági tanács, az ENSZ biztonsági tanács többször felszólalította Izraelt, hogy vessen véget ezeken telepesítésnek és a fal építésének. Izrael mindezek ellenére folytatja a megkezdett munkát, és azt követeljük Izraeltől, hogy egész egyszerűen azonnal a be ezt a folyamatot, azonnal vessen véget a telepesítés folyamatának. Ezt nem hajlandó Izrael eh, megtenni minden felszólítás ellenére. Az elmúlt eh, eh, hat év során háromszor is kvázi háborút indított a gázővezet ellen emberek ezreinek az életét oltották ki. Tucatnyi palesztin családot írtottak ki, százával tűntek el a családok, olyan családokról beszélünk, akik az elmúlt gázőjövezet elleni csapások következményében egyszer mindenkorra eltűntek. Arról nem is beszélve, hogy folyamatosan rombolják nem csak a lakóépületeket, hanem a épületeket is. és A megszállás alatt egy továbbra, még most is 7000 palesztin tartanak fogva az izraeliek. Az évek alatt nagyon sokan szenvedtek ettől. Felteszem tehát a kérdés, én és uraim, nem jött el az ideje annak, hogy Palesztina Izrael általi megszállásának vége szakadjon? A nemzetközi jogot miért nem alkalmazzuk? A nemzeti jog, nemzetközi jog elveit kellene itt alkalmazni. ولماذا لا تطبق القوانين والقرارات الدولية على a nemzetközi jogot miért nem érvényesítik Izrael esetében? Hogy lehet az, hogy egy állam agressziót alkalmaz egy másik állam ellen, és mindig, ilyen esetben mindig büntetést eszközöl a nemzetközi közösség, kivéve Izrael esetében. Izrael büntetlenül tevékenykedik, Miért van az, hogy a, az ENSZ határozata életképtelen ebben az esetben, és nem érvényesítik palesztin, illetve a palesztin nép jogait? Meddig fogja még élvezni ezt a büntetlenséget Izrael, és meddig tagadja meg a békét? Mikor fogjuk elismerni az igazságtalan és történelem szenvedést, történelmi szenvedést, amelyen végig kellett menni a palasztin népnek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Népünk szabadságban szeretne élni saját területén, ugyanúgy, mint minden más nép a világon. Népünk nem fogja elfogadni a megszállást, illetve a telepeseket. Bármi legyen az áldozat, és bármilyen szenvedésen kelljen keresztül mennünk. Ezért a következő kéréssel fogra, fordulok önökhöz. Segítsenek nekünk, és segítsenek abban, hogy ezt az, ennek az elkeres, elkeseredésnek a gyökerét kitépjük és véget vessünk a történelem, a mai történelem egyik leghosszabb megszállásának, hiszen nem látunk ilyen hosszú megszállásra példát a mai történelemben. Segítsenek nekünk abban, hogy ennek véget vessünk. A palesztin nép az egyik legősibb nép ebben a régióban, illetve a világon, legősibb a kultúránk. Lehetséges ez, hogy a saját államától megfosztják ezt a népet? Ennek a népnek szabadságban kell élnie, ellenőrző pontok, kontroll falak nélkül, anélkül, hogy állandóan az izraeli katonaság ellenőrizze őket teljesen önkényes formában. Hölgyeim és uraim! Igen, Izrael átalakította a földünket, a területünket börtönné változtatta ezt a népünk számára. Hölgyeim és uraim, itt a tisztelt hallgatóság előtt szeretném ismét hangsúlyozni, hogy nem lehet senkit letörölni a geopolitikai térképről, és mi nem is akarunk ilyen lépést megtenni. Senki nem törölheti el a másikat Nekünk nincs ilyen kérésünk, nincs ilyen kívánalmunk, azonban létezni kívánunk. Azt sem engedhetjük meg, hogy valaki egész egyszerűen leradírozom bennünket a földről, a térképről, elvegye jogainkat. A jogaink megtagadása csak a szélsőségességet idézi elő, a terrorizmust és az erőszakot. Ez pedig kifogást ad a szélsőségesek kezébe, a terroristák kezébe. Nem engedhetjük meg azt, hogy a palesztin ügyet a szélsőségesek kihasználják. Fontos, hogy véget, vegyük, véget vessünk a szélsőséges erőknek, és végre a szabadság és az egyenlőség honoljon földünkön. Hölgyeim és uraim, önökhöz fordulunk. Az Európai Parlamenthez fordulunk, illetve az európai intézményekhez fordulunk. Azt kérjük önöktől, hogy folytassák erőfeszítéseiket diplomáciai szinten, politikai szinten. Célunk az, hogy egy igazságos megoldáshoz vezessük ezt a térséget. Ez pedig a kétállami megoldásban rejlik, az 1967-es határok mentén, ahogyan ezt az elnök is elmondta, illetve a nemzetközi határozatok tiszteletben tartásával valósulhat meg. Izrael és Palesztina szoros kapcsolatban áll az Európai Unióval, illetve megállapodásokat kötött vele, ugyanígy a földközi tenger térségében is. Így az Európai Unió nagyon fontos szereplő ebben a térségben. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Őszinte leszek Önökhöz. Általában őszinte vagyok minden eszmecsere, általam folytatott eszmecsere során. És őszintén válaszolni fogok az esetleges kérdéseikre. A két állami megoldást támogatjuk. Cisjordánia területén szeretnénk megtartani, megőrizni a Palesztinát, Palesztina határait a 67-es határok mentén, Jeruzsálem fővárosával. És nem kívánunk tehát területcserét lebonyolítani. Nagyon fontos, hogy a menekültek problémájával szembenézzünk, és ezért a 194-es határozat értelmében kell eljárnunk, illetve az arab béke kezdeményezését kell érvényesítenünk. Igazságos megoldást követelez, és a menekültek problémáját próbálja tárgyalásos úton meg, megoldani. Ez pedig úti tervet ad. úti tervet ad az, a biztonsági tanács 15-15-ös határozata értelmében. Elismertük uh, Izraelt 1993-ban, Szeretnénk tehát a békét, békét megőrizni mindenki számára, és elfogadjuk azt, hogy Izrael, illetve a jövő Palesztina között legyen egy harmadik terület, megfelelő biztonsági intézkedéseket kell foganatosítani, azonban teljes mértén, mértékben elutasítjuk az átmeneti megoldást, ez pusztán az időt pocsékolja, nem fogadjuk el azt, hogy átmeneti határokkal rendelkezzen Palesztina. Azt kívánjuk, hogy az arab béke kezdeményezése, melyet 2002-ben Beirutban fogadtunk el, érvényesüljön, és módosítás nélkül alkalmazzuk azt. Izrael gyakran a gyűlölet szításáról beszél, provokációról beszél, ennek megpróbáljuk elejét venni, és ezért a Palesztina, Izrael és az Egyesült Államok közötti háromoldalú bizottságot szeretnénk újra energiával föltölteni, újra dinamizálni. Ez azért jött létre, 98-ban, hogy az egymás ellen irányuló provokációnak erejét, illetve elejét vegyék, és itt az Egyesült Államok bíraként, bíráskodásként lép fel. Az Európai Unió ennek negyedik sarokköve lehet. Ez pedig bizonyíték bizonyíték arra, hogy ellenezzük a provokációt, ellenezzük az erőszakot, ellenezzük a szélsőségességet. Azt kívánjuk, hogy valaki bíráskodjon, eldöntse, hogy hol történik provokáció. De hogyha pusztán csak azt mondjuk, hogy ez Palesztina, ez Palesztina hibája, ezzel nem értünk egyet. Az izraelek is provokálnak, erőszakra úszítanak, ezért nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy valaki döntő bíró legyen ebben a helyzetben. És nagyon fontosnak tartjuk tehát azt, hogy a háromoldalú bizottság újra betöltse szerepét. Izrael vizek megmérgezését kérte azért, hogy a palesztin népet bántsa, illetve kiírtsa. Ez, ez genocidium. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mi az erőszak ellen vagyunk. Az erőszak ellen lépünk föl. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Ha sikerül véget vetni a megszállásnak, és hogyha végre ismét szuverén módon élhet a palesztin nép, és a palesztin állam létrejötte pozitívumként létrejön valóban, akkor, akkor békét hozhatunk létre ebben a térségben, a béke oázisát, és Jeruzsálem fővárosával Palesztina állama ebben nagyon fontos szerepet tölthet be. Mind a három ebben a kereszténység, az iszlám és a judaizmus, mind a három nagy világvallás együtt tud itt élni. Úgy érzem, hogy Jeruzsálemet eh, ez a három vallás békésen meg tudja osztani egymás közt. Jeruzsálemben mind, mind három vallás eh, követői szabadon eh, követhetik a saját vallásukat, egy így lehet így Jeruzsálem egy valódi nyitott város. Mind, mindenki a saját természeti erőforrásainak a, a saját gazdája lenne. Hogyha visszakapjuk a kívánt területeket, akkor mi például az emberi erőforrásainkat és a természeti erőforrásainkat is, is magunk tudunk gazdálkodni. Az oszlói egyezményre szeretnék újra visszautalni. A területünk 60 százalékát így nem kapjuk meg, sem ipari, sem mezőgazdasági tevékenységet nem tudunk itt folytatni. C régiónak minősül ez, amelyet elfoglalt Izrael, az izraeli hadsereg tart az ellenőrzése alatt, és itt teljesen törvénytelen projekteket hajtanak végre. 93 óta. Azt hiszem, hogy ha visszakapnénk a terület, ezeket a területeket, akkor az idegenforgalom, a mezőgazdaság, az ipar területén is valódi csodát tudnánk tenni ezeken a területeken. Miért is ne? Azt hiszem, hogy fiatalok tízezreinek tudnánk így munkát adni a, a, a mezőgazdaságban, az iparban, az idegenforgalomban, a saját erőforrásainkat, a kőolaj, a földgáz kitermelését is elkezdhetnénk, saját energiatermelésünkhez is kezdhetnénk. Úgy érzem, hogy a fenntartható fejlődést a Jordán folyó völgyében valóban el tudnánk kezdeni. Rengeteg ilyen projekt van, főként a turizmus területén, és ne felejtsük el a zarándok utak fontosságát is. Jeruzsálemben és más területeken is hatalmas eszközök vannak a kezünkben, minden megvan ahhoz, hogy egy fejlődésképes és működőképes államot tudjunk létrehozni. Az Európai Unió egyébként nagyon sokat segített nekünk, más baráti államokhoz hasonlóan. Segítettek nekünk abban, hogy ennek az államiságnak a csíráját megvalósítsuk, és folytatni fogjuk ezt a munkát a palesztin állam megvalósításának irányába, ugyanis én úgy gondolom, hogy a mi önmeghatározáshoz való jogunk nem függ attól, hogy Izrael hogyan dönt, vagy hogy milyen eredménye zárulnak a tárgyalások. Ez egy természetes joga a palesztin népnek. Szükségünk van az önök segítségére, hiszen nagyon sok oktatási intézmény, egyetem igen magas szinten működik, és ez lehetővé teszi azt, hogy javítsuk a analfabetizmussal kapcsolatos mutatóinkat, illetve általában a képzési szintet. Itt tennék említést még a képzési, illetve kutatási, kutatóintézeteinkről. Mi egy szabad társadalom vagyunk, a nő és a férfi jogai azonosak. Ugyanazok a kötelességeik is. Hölgyeim és uraim, Tisztelt elnök úr! Június 3-án miniszteri szintű találkozóra került sor Párizsban, ez francia kezdeményezésre jött létre. Ebben részt vett 28 állam és három nemzetközi szervezet. Szeretnénk megköszönni ezeket a nemes erőfeszítéseket, célokat, és nagyon jó lenne, hogyha egy nemzetközi konferencia jönne létre a nemzetközi joga, jogállamiság, illetve jog alapján, illetve az ENSZ BT vonatkozó határozatainak értelmében, valamint az arab béke folyamatnak az alapjain szeretnénk egy mindezt írásos dokumentumokra alapozni, mint amilyen például a békére vonatkozó úti terv. Világos határidőkre van szükség, ugyanis nem folytathatjuk a világ végezetéig ezeket a tárgyalásokat. Fontos persze a tárgyalási folyamat, de a meglévő megállapodások alkalmazása kellene a legfontosabb legyen, és itt kellene határidőkhöz folyamodnunk, vagy határidőkhöz fog kötnünk ezeket a megállapodásokat. Éppen úgy, ahogyan az Irán tekintetében is megtörtént. Az 5 plusz 1-es csoport létrehozta azt a lehetőséget Irán esetében, hogy meg tudtuk oldani a problémát. A mi esetünkben a 7 plusz 1-es mechanizmus, vagy akármilyen mechanizmusról is beszélünk, egy nyomon követő mechanizmusra lenne szükség, amely ennek az esetleges konferenciának az eredményeit nyomon követné, a megvalósítást ellenőrizné. Az európai csúcs a legutóbbi találkozóján egy végső kommunikációt fogadott el, a június harmadikai Párizsi konferencia tekintetében, és mi, illetve arab, arab barátaink támogatjuk mindezt. Kedves François Hollande, kedves francia államelnök úr azt mondta néhány nappal ezelőtt, hogy Franciaország mindent megtesz annak érdekében, hogy ez a konferencia nemzetközi szinten a béke megvalósítása érdekében még az év vége előtt megvalósulhasson beszélt arról is, hogy mennyire fontos megkezdeni mi hamarabb az előkészítő munkát, hogy ennek a konferenciának a sikerét garantálni tudjuk. A munkacsoport, a serpák meg kell, hogy kezdjék az előkészítését ennek a konferenciának, és mi palesztinként és arabként is azt mondhatjuk, hogy önök mellett állunk annak érdekében, hogy a nemzetközi terrorizmust és a szélsőségesség ellen felvegyük a harcot. Ugyanabban az árokban vagy vagyunk, tehát ugyanabban a hajóban evezünk, ugyanaz történik Európában, Brüsszelben, Párizsban, az Egyesült Államokban ma, mint amit mi megélünk nap mint nap a közelkeleten is. Mi a terrorizmust elutasítjuk, akár mi is legyen akárki is legyen annak az elkövetője. Mi a terrorizmust messze menőkig elutasítjuk. ولكن وحتى يتحقق هذا الانهاء للإرهاب Ugyanakkor annak érdekében, hogy a terrorizmussal kapcsolatos problémáknak a végére érjünk, ehhez arra is szükség van, hogy az izraeli elnyomást, megszállást megszüntessük, és vissza kell állítani a korábbi határvonalakat, illetve Kelet-Jeruzsálem fővárosi státuszát. Izrael mellett kell békében élnünk, és ilyen feltételek mellett kell a terrorizmussal is megküzdenünk, mert eh, amennyiben ez nem valósul meg, a terroristák továbbra is Jeruzsálemet és a, ennek a helyz, ezt a helyzetet fogják kihasználni ürügyként arra, hogy terrorista cselekményeket kövessenek el. Így lehet véget vetni a terrorizmusnak és a szélsőséges gondolatoknak és nem lesz akkor már többé terrorizmus sem a világban, sem az közelkeleten, tehát azt gondolom, hogy így lehet megoldani a terrorizmus problémáját, Palesztinából kiindulva. Kedves elnök úr, Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az, hogy a palesztin állam továbbra sem létezik, a konfliktus ebből fakadóan mind tovább fog nyúlni. És ezzel pedig csak a, az erő, a terroristák, az erőszakos cselekmények elkövetőinek malmára hajtjuk a vizet. Nagyon sokat szenvedtek a világban az emberek a terrorizmus miatt, régiónkban is rengeteget szenvedtek az emberek. Tehát ez a terrorizmus az, amely az Európába érkező menekült hullámok hátterében is áll. Közöttük vannak palesztin menekültek is, akik a helyzet elől menekülnek el, és éppen ezért mi azt szeretnénk kérni, hogy ugyanúgy bánjanak önök a palesztin menekültekkel, mint más menekültekkel, mint azokkal, akik a terrorizmus, a mészárlások és a háborúk elől menekültek. A terrorizmus általában mindig is a menekült hullámok okozójaként tekinthető, de a menekültek között ott vannak a palesztin menekültek is, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem tetszenek nekünk ezek a belső konfliktusok ebben a régióban. De amikor a konfliktusok megvalósulnak, akkor mindig mi vagyunk azok, akik megfizetjük a következményeit, és az embereknek el kell menekülniük hazájukból. Amikor megérkezünk a befogadó központokba, akkor viszont nem kapjuk meg azokat a men- azt a menedékes jogot, amit viszont más menekültek megkapnak, ami megülleti őket. Miért van más helyzetben a palesztin menekült? A palesztin menekültnek is szüksége van arra, arra, hogy megszánják és segítsenek rajta. Ami pedig a belső helyzetet illeti Palesztinában, ezzel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy megpróbáljuk egyesíteni hazánkat, megpróbáljuk egyesíteni a területeit, és a gázai övezetre vonatkozó belső különválasztást, a területi különválasztást szeretnénk megszüntetni. Szeretnénk, hogyha politikáink és az elkötelezettségeink mentén, a nemzetközi és regionális kötelezettségeink mentén tudnánk élni. Nagyon szeretnénk egy palesztin kormányt létrehozni, mindazoknak a pártoknak a bevonásával, akik egy nemzeti egység kormányt tudnának létrehozni. Nos, egy ilyen kormány be kell, hogy tartsa a kötelezettségeit, nem képzelhető el az, hogy bármelyik párt azt mondja, hogy nem hajlandóak ezt megtenni. Mi készen állunk egy ilyen nemzeti egységkormány létrehozására a választások után, önkormányzati, parlamenti és elnökválasztások után. Mindezt annak érdekében, hogy ez a belső megosztottságnak is vége legyen. Még egyszer szeretném megköszönni az Európai Uniónak és tagállamainak mindazt, amit tettek annak érdekében, hogy vissza tudjuk építeni, fel tudjuk építeni azt, amit az izraeli megszállás tönkretett Gázában. Három háború történt meg Palesztina területén több mint 100 sebesültel és 10 halottal, több százezer épület károsult, rongálódott meg. Önök részt vettek az újjáépítésben, és ez mindenképpen megérdemli, önök megérdemlik azt, hogy ezért köszönetet mondjunk. Elnök úr, szeretném feltenni azt a kérdést, hogy az izraeli nép felé elmondhatok egy üzenetet. A politikai pártok, az izraeli kormány felé szeretnék egy üzenetet küldeni, azt szeretném nekik üzenni, hogy mi készen állunk a béke folyamatra, megvan az, be, az a politikai akarat bennünk, amely oda elvezet majd bennünket. Az a kérdés bennem, hogy önökben is megvan-e ez a politikai akarat, megvan-e önökben az a készség, hogy az álláspontjaikat megkérdőjelezzék, és hogy elismerjék azt, hogy micsoda történelmi igazságtalanságokat kényszerített rá az önök állama a mi hazánkra. Önöknek is megvan a maga történelme, nekünk is van azonban történelmünk. Ez a történelem a valóságról szól, az igazságról szól. Az, hogy mi ezen a területen élünk, az már gyakorlatilag a történelem kezdetei, az idők kezdetei óta így van. Éppen ezért nekünk állandó jogaink vannak ezen a területen, és itt vannak a mi muzulmán és keresztény szent helyeink is. A béke, a megbékélés pedig csak azon keresztül valósulhat meg, hogyha elismerik, hogy nekünk is jogaink vannak ezen a területen, és kártalanítanak bennünket. Nem gondolom, hogy bárkinek érdekében állna hogy egy politikai harcot vallásháborúvá alakítson át. Ez valóban nagyon veszélyes precedens lenne. Nem szabad, hogy ez a konfliktus vallásháborúvá váljon, tehát a politikai konfliktust politikai megoldással kell megoldani. Hogyha ürügyként használjuk fel a vallást, az valóban nagyon veszélyes, hatalmas veszély ez, és mindannyiunkra egyformán lesújt, illetve leselkedik ez a veszély. A béke mindenki legjobban felfogott érdeke, és én remélem, hogy önök, kedves izraeliek, kedves szomszédaink, önök is hisznek benne. Építsünk fel egy olyan békét, amely távol áll a hegemóniáktól, a gyarmatosítástól, az erőszaktól, az együttélés a jogállamiság alapján és az emberi méltóság alapján megvalósítható. Egyenlő feltételeket kell biztosítani az embereknek, egy ilyen béke lenne az igazi garancia arra, hogy stabil, békés jövő táruljon az új generációk elé. Elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretném megköszönni az önök kedves fogadtatását, és számítunk az önök erőfeszítéseire annak érdekében, hogy megvalósuljon a béke, béke régiónkban. Szeretném éltetni a palesztin-európai valóságot, barátságot, és remélem, hogy a Szentföld, a palesztin nép az egész világ számára egy békés területté váljon. Számunkra rendkívül fontos az, hogy mi történik ma Nagy-Britanniában. Odafigyelünk arra, hogy a mai napon mi fog történni ott. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Kedves kollégák! Köszönöm szépen, Abbas elnök úr! Köszönöm szavait. Tegnap az izraeli államelnök volt nálunk, ő is beszédet tartott, és ő is a békéről beszélt, ön is a békéről beszélt. Mindkettők ajánlását mi örömmel vesszük a párbeszéd folytatásában. Amit tudunk segíteni, azt segíteni fogunk önöknek. Köszönöm. Wznawiam posiedzenie, witam bardzo... Ha megengedik a kollégák, akkor folytatjuk az ülést. Remélem mindenki megérkezett, hogy tudjunk szavazni. Rátérünk tehát a szavazásra. Az Ukrajnából van magas rangú látogatócsoportunk, Üdvözlöm!